miről szavazunk. Korhola asszony. Korhola asszony a veszélyes készítmények osztályozása, csomagolás és címkézés jelentése. The vote. Megnyitom. Zárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk Korhola asszonynak. A következő Rosbach asszony jelentése a földközi tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázása. És név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Zárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok Rosbach asszonynak. Most akkor áttérünk a Gróte jelentésre a biológiai biztonságról szóló kartahénai jegyzőkönyvhöz csatolt felelősségről, kártalanításról. Megnyitom szavazást. Ki támogatja? Tá ellenzi tartózkodás elfogadtuk. Gratulálunk Gróte úrnak. A Pallóna jelentésre térünk át az államháztartás a GMU-ban. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Gratulálunk Pallóna úrnak. Most akkor Áttérünk a Doménicsi jelentésre. A hitelminősítő intézetekről szól. Az első, az egyes blokk. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. And that is adopted by a law. Nagy többséggel elfogadtuk. Kilenc módosító marad amelyek nem kompatibilisek, és az EFT 14 módosítót nyújtott be, amely lehet szavazni. És most szeretném átadni a szót a képviselőasszonynak. Köszönöm szépen. Itt ezeket a szavazásokat a kontextusában megengedhetőnek tartják, azonban mégiscsak szeretném elmondani, hogy december 17-én szakbizottságunk nem értett ezzel egyet. Tehát a módosítók ellene szeretném felszólítani önöket. Köszönöm szépen. Most akkor áttérünk a szavazásra. Úgy néz ki, hogy blokkban szavazunk, ha nem ellenzi senki, akkor az egy, hat, hat, az FD egyetért vele? Aha, meglepődtünk. Jó. Jó, önök kérték. Nagyon fontos ez a téma. A 161 ötös cikke, és szerintem az átláthatóság itt sem árt ebben a házban. Támogatjuk, hogy benyújtsa a módosítóit, tehát akkor szavazunk a következő módosítóról, a kettesről. Zárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcas módosító, név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 32-es név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 33-as név szerint megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. A 42-es mellett. Zárom a szavazást. Elutasítva. A 47-es megnyitom a szavazást. 48-as elnézést. Zárom a szavazást. Elutasítva. 49-es mellett. Elnézést kérek, <laughs> megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 50-es, megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. 55-ös, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 92-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 99-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 105-ös. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 109-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 116-os megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. Tehát a bizottság javaslata mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát akkor most név szerint az egészről szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást nagy többséggel elfogadtuk. Dominici úrnak gratulálunk. Svoboda úr kért szót, megkapják. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon furcsa, ahogy itt hallottuk a dolgot. Bowles asszony azt mondta, hogy egy kompromisszumot így bemutatni nincsen eh, értelme, tehát ez egy értelmezési kérdés. Én szeretném megkérni az elnököt, hogy nézze meg ezt az értelmezést, és hogy adjon egy világos értelmezés, hogy van egy kompromisszum, akkor nem lehet azt mondani, hogy a kompromisszumra szavazok, és két nap múlva ellene. Ez nem normális parlamenti eljárás. Köszönöm. Igen, az elnök és én beszéltünk a szolgálattal. Ez egy hibrid megközelítés. Én is így döntettem, de eljuttatjuk a kérését az AFKO bizottsághoz. Most egy másik Domenici jelentés van, és itt nincsenek ilyen jellegű problémák. És pedig eh, a átrázható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról mondom. Domenici úr, köszönöm szépen, elnök úr. Igazából ugyanaz a helyzet, mint az előbbi szavazásnál. Egyetértek Sharon bowles hiszen ez az eljárás nagyon hasonló. Amennyiben a politikai álláspontok nem változtak meg, akkor csináljuk úgy, mint az előbb. Tehát természetesen értelmezni kell az eljárást. Igen, igen, szavazni fogunk nem lesz olyan hosszú, de mindenképpen meg kell vizsgálni az igényt. Tehát az egyes blokkról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Most akkor a külön módosítókra térek át. Az első a négyes. Megnyitom a szavazást. Mindenki? Mindenki szavazott? Tehát ezeknek a módosítóknak vannak erényei, ahogy hallottuk. Jó, akkor zárom most a szavazást. Elégedett mindenki? Jó. Akkor most zárom a szavazást elutasítva. Ötös név szerint megnyitom a szavazást. Igen, parancsol. Zara úr, köszönöm szépen. Csak jelezném a frakciómnak, hogy a következő szavazások nem szavazások legyenek. Tehát ennyit szerettem volna elmondani. megerősíthetem, Bowles asszony, tehát ez a megközelítés igen, ugyan, igen, akkor ugyanúgy szavazunk, mint az előbb. Tehát ez nem a csomag része. Ötös, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Hetes, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. elutasítva. 8-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Tízes. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 11-es, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Most a bizottság javaslatára szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most név szerint szavazunk az egészről mellette. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Dominici úr ismét szót kap. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani. Nagyon furcsa szavazás volt, de mégiscsak szeretném megköszönni az összes frakciónak, hogy támogattak, és köszönet illeti az árnyék előadókat is, hiszen eh, sikerült mégiscsak nagy erőfeszítések által elérni ezt a sikert a nagyon fontos jogalkotási aktus tekintetében. Köszönöm szépen az ön hozzájárulását. A következő a balti tengeri tőkeállományok vonatkozó több éves terve, a jelentéstevő Valensa úr, átadom neki a szót. panie przewodniczący! po tym głosowaniu po tym. hölgyeim és uraim köszönöm szépen! e szavazást követően a következő szakasz a vagy fázis a jogszabály hatályba lépését megelőzően a tanács és bizottsága való trilógus az Európai Tanács és a Parlament közti kompetencia hatáskör konfliktus miatt ez késledelmes lesz. Nyilvánvaló az is, hogy a 41.3-as szerződéspont értelmezésére vezethető vissza mindez. Ez a pont definiálja a halászható mennyiségeket, különböző halfajta állományra vonatkozó, vonatkoztathatjuk ezt, és mindig a szabályozást vettük a tagállamokban alapként, ez alapján határozta meg a tagáll minden tagállam a lehalászható mennyiséget. Az intézmények között azonban eltérés van az értelmezésben, ezt pedig nem szabad elfogadjuk. Köszönöm. Köszönöm. 15 módosító indítvány érkezett a Halászati Bizottságtól. Együtt teszem szavazásra. Ki támogatja, ki ellenzi. E, elfogadtuk. A következő ötöt egyben támogatni, ellene, tartózkodás, elfogadjuk. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A bizottsági javaslatot ki támogatja, ki ellenzi, kitartózkodik, elfogadtuk. Most név szerinti szavazással az egész jogszabálytervezetet szavazzuk, erről szavazunk, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Döntő többséggel elfogadtuk, gratulálunk Valenza úrnak. A következő Geleher úr jelentése a halászati erőforrások megóvásáról. Uh, for the protection of juveniles and marine organisms. The rapporteur... Az előadó kér szót? Gelegen úr kér szót? Igen. Köszönöm szépen. A Halászati Szakbizottság nevében azt kérem, hogy halazzuk el a szavazást egy technikai jellegű jelentésről a tegnapi ülés alapján, amelyet a szakbizottság elnöke hívott össze emiatt szeretnék megint rámutatni arra, hogy az Európai Parlamentnek igen nehéz a hosszú távú menedzsment tervek kérdésében döntőre, döntésre jutni. Ezzel kell tudnánk a halászati forrásokat és halforrásokat megőrizni mivel ez rendkívül fontos, mivel tudjuk, hogy az európai közösség ilyen nagy mértékben függ a halászattól. A 2009-ben hatályba lépett határozat és az érdeklődés hiány arra vonatkozóan, hogy az azt követő elnökségek ezt módosítsák, semmiféle lehaladás nem volt, éppen ezért az írelnökség remélem pragmatikus és reális formában fog foglalkozni ezzel a kérdéssel. A koordinátorok már holnap reggel találkoznak az ír vezetőséggel, és az eredményeket a jövő héten fogja a halászati szakbizottság elé tárni. A szakbizottság nagyon nagy munkát fektetett ebbe az elmúlt időszakban, és biztos, biztos vagyok abban, hogy ha még várunk, előbbre lépünk. A tanács tiszteletben kell, hogy tartsa az Európai Parlamentet, amit az elmúlt években ugye nem tett hogy ezt a jelentést miért ugyan nem fogadtuk el, mégis fél, félő, hogy a régi határozat hatásai negatívak lesznek. Sajnos az nem sikerül, ha nem sikerül az írelnökségnek elnökségnek, a parlament kérésének eleget tenni, akkor nem lesz más alternatíva, mint hogy blokkoljuk az összes többi hasonló vonatkozású tervezetet a tengeri halászattal kapcsolatban. Elnök úr, hadd fejezem be azzal, hogy lehet, hogy februárban nagyon egyszerű kérést terjesztettem be, de nem akarom természetesen az elnökséggel folytatott vitákat előre megítélni. Mint mondtam, a kérdése vonatkozóan arra, hogy halasszuk el a szavazást, név szerinti jelentést kértem. We need a, uh, a speaker for the proposal to... Kell, hogy legyen uh, egy uh, felszólalás a javaslat megtámogatására. Ki kívánja támogatni? Igen, Davis úr. Köszönöm, elnök úr. Határozottan támogatom azt, amit az előadó mondott. Hogyha biztosítani akarjuk azt, hogy jelentős legyen a reformja a halászati politikának, akkor igenis megfelelő jövőt kell, hogy biztosítsunk a halászatnak és a halászoknak. Éppen ezért meg fel kell oldani a, tárgy, a tárgyalási problémát a tanácsal. Ellene kipróbál, a javaslat ellenében kipróbál felszólalni, úgy látom senki sem jelentkezik, akkor név szerinti szavazást megnyitom arra vonatkozóan, hogy elhalasszuk a szavazást. And that vote is closed. That is adopted by 672. Well done, Mr. Gallagher. Uh, a Gallagher úr, akkor megszavaztuk két ellenszavazattal, és minden jót kívánok a tárgyalásokhoz. A következő a Kazini jelentés, a parlament eljárási szabályzatának a közfelkiáltással megválasztott alelnökök rangsora tekintetében. Az eljárási rend módosításához minősített többségi eh, szavazatra van szükség. A két módosítás van, a, bocsánat, a kettes módosító javaslatot kitámogatja. Elleneki van? Ellenőrizzük. Nagyon sajnálom. A kettes módosító, tehát megnyitom az ellenőrzést. Azt hiszem elutasítottuk, de nézzük. Lezárom. Elutasítatok 60-73-171 arányban. Kazini úr, a kettes módosítást elutasították, ezért a 4, 5 és 8-as kiesik. Kíván szót kérni emiatt most, Kazini úr? Nem, úgy látom, hogy jó ez neki így. Akkor a hármas módosító. Prega. Ho già detto che noi abbiamo respinto gli emendamenti. Nos, mint mondtam, a kettes, kettes, négyes és ötös módosítót elutasítottuk. Mi az eredeti szöveget, bizottsági szöveget támogatjuk. Tehát tulajdonképpen ennyire egyszerű a dolog. Jó, akkor vannak, akik úgy gondolják, hogy majd vesztenek. Most akkor nézzük a hármast. Ki támogatja, ellene ki van, tartózkodás, elutasítottuk. Négy, öt az kiesett, a négyes ötös módosító. Nézzük a hatost. Mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítva. He, egyes, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Nyolcas kiesik, akkor most szavazásra bocsájtom a, a javaslatot. Egyszerű többséggel kitámogatja, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm szépen! A következő a foglalkoztatási szakbizottság indítványa az ifjúsági garanciára. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A kettes bekezdésre név szerinti szavazást megnyitom kettes bekezdés. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogatos. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes készrészben első rész igen, nem szavazat, tartózkodás elfogadva. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Ötös két részben első rész. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. Nyolcas. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük, ha akarják. Megnyitom a nyolcasra az ellenőrzési szavazást. Lezárom az ellenőrző szavazást elutasítottuk. 9-es, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 1-es, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 2-es, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 3-as, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Akkor az indítványt egész szét szavazásra bocsátom, megnyitom a szavazást, név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönjük az ifjúsági szakbizottságnak és a foglalkoztatásinak. Kolászka Bobinska indítványa a következő. Az uniós kohéziós politika szerepe az új energiastratégiának végrehajtásában. Kérdezem, Kohászka Bobirska asszony kíván-e hozzászólni. Właściwie ja chciałam na koniec zabrać głos po przegłosowaniu. A végén szeretnék majd szólni a szavazás végén. Van erre mód? Persze. Beszéletek a végén, hogyha elfogadjuk majd az... Ja, rendben, oké. Okay. Akkor az ötös módosító. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogad. Elutasítottuk, javít az elnök. Név szerinti szavazás, egyes, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Négyes, név szerinti. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Akkor a hármas bekezdés három részben. Az első rész mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész me- igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tizenhármas igen, nem, tartózkodás elfogadva. 14-es két részben Első rész. Igen, nem, bocsánat. Jó, név szerinti szavazást az első részre megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Név szerinti a második részre is megnyitom. A 14-es második része név szerinti. Lezárom. Elutasítottok. 25-ös. Két részben. Első rész mellette ki van. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 26-os igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 32-es két részben első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 35-ös igen, nem, tartózkodás nem világos. Ellenőrizzük a 35-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás elutasítva. 42 igen. Jó, név szerint megnézők. Megnyitom a név szerintét. Lezárom. Elutasítottuk. Akkor a 42-es jön két részben. Az első rész kitámogatja. Ellene ki van jó, akkor újra kezdem. 43-as, két részben van az első rész mellett ki van, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os név szerint megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 48 két részben az első rész mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük a kettest. Megnyitom a kettesre az ellenőrző szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Most a szöveg egészét, a, bocsánat, a H bevezető rendelkezést két részben szavazzuk elő, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most az állásfoglalás tervezetet néz szerint szavazásra bocsájtom. Megnyitom. Majd lezárom a szavazást. Most nézzük. Kolárszka Bobinszka asszonynak döntő többséggel elfogadtuk, megkapja a szót. Kedves kollégák, köszönöm szépen. A az energiahatékonyságra vonatkozó vizsgálatának eredményeit a, a számvévőszék közzétette, és szeretném a figyelmüket arra irányítani, hogy ezeket a, a, az eredményeket bevettem a jelentésemre. Ha nem akarjuk, hogy a következő időszakban elpazaroljuk a kohéziós alapokat az energiára, akkor kérem vegyék figyelembe a javaslataimat, de már köszönöm is támogatásukat. Jó, köszönöm szépen. A kollégák hallották, a biztos éppen Facebookozik, de az is lehet, hogy most olvassák a jelentést. Um, the next <laughs> The next item is the vote on the report. A következő Gula asszony jelentése a stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatóságáról. Első módosító név, név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Úgyhogy minden más így kiesik. És ez a szavazás vége. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, és boldog új évet! Kompliment. Right, let's crack on. This is, uh... Akkor folytassuk. Szavazatmagyarázat. Az első maga a menetrend. Az első hozzászóló Zondegárd úr.